you agree, let's... Kedves kollégák, ha egyetértenek, kezdjük, ugyanis különösleges vendégünk van ma délelőtt, és biztos vagyok abban, hogy önök is sokan szeretnének hozzászólni, a vitában részt venni, amelyre ugye hamarosan sor fog kerülni. Üdvözlöm a vendégünket. Eh, ahogyan ez lenni szokott, az interneten követhető az ülés, és az itrében előforduló összes nyelven van eh, tolmácsolás. Thierry Breton biztos urat üdvözlöm. Engedje meg, hogy egy rövid bejelentést tegyek, mert eh, utoljára üdvözölhetjük a brit kollégákat, Szeretnék köszönetet mondani saját magam nevében, a szakbizottság, a titkárság nevében, az ittrében dolgozó brit kollégáknak nagyon értékes munkájukért. Nagyon sajnálatos, hogy az Egyesült Királyság elhagyja az Európai Uniót, de tiszteletben kell tartanunk a brit emberek döntését. Örömmel várjuk, hogy majd kialakul az Egyesült Királysággal egy jó új kapcsolat a közös értékek alapján, amelyekben osztozunk az Egyesült Királyságban, és sok ilyen közös értékünk van. Különösen a Horizon programban, a kutatási területen, de sok más eh, területen is, amelyekben az ITRE eh, részt vesz, eh, vannak közös érdekeink, és ez nyilván működni fog. Mielőtt köszönetet mondtam a brit kollégáknak, és elbúcsúztam tőlük. Üdvözlöm Breton biztost, a belső piacért felelős biztost, ahogy tudják, de nagy terület tartozik hozzá, az európai iparpolitika, KKV-k, űrpolitika és a digitális politika. Szeretném megköszönni neki, hogy elfogadta a meghívásunkat. Breton biztos először van itt az ITRE-ben biztosként, most persze a meghallgatásról nem beszélek. Érdeklődéssel várjuk, hogy a bizottságnak a KKV, az ipari politikai stratégiáról és más fontos tehetekről is mit fog nekünk elmondani a bizottság terveiről. Szeretnénk többet hallani arról, hogy hogyan kívánja az európai megközelítést koordinálni a bizottság, például a mesterséges intelligencia területén, azután európai adatra vonatkozó stratégia, ez is, is nagyon fontos, értékes elgondolásai vannak a bizottságnak. És természetesen érdeklődéssel várjuk azt is, hogy az új Digitális Európa eh, program finanszírozását eh, hogyan tervezi a bizottság a következő eh, MFF-ben, a hosszú távú többéves költségvetésben. A e, bizottság, e, illetve a biztos úr 15 e, percben tartja meg bevezetőjét, utána első körben a koordinátorok kapnak szót, erre választ ad a biztos úr, és ahogyan az lenni szokott, utána tartunk egy második fordulót is, amikor az érteklődő kollégák kapnak szót azt kérem, mikor a biztos úr elkezdi a beszédét, hogy jelezzék, ha hozzá kívánnak szólni a, azzal, hogy néhány másodpercig, percig tartsák fenn a táblájukat, jelezve azt, hogy szeretnének hozzászólni, nehogy valakiről kimaradjon, vagy hibát kövessünk el. Itt látom már nagy lelkesedés, hát legalább 20 kollega feltette a tábláját, a nevét jelezve, hogy szeretnének hozzászólni. Kérem, hogy hagyják is fenn, hogy fel tudjuk jegyezni a neveket. És most kérem Breton biztos úr, hogy kb. 15 percben fejtsek ki a terveit, az Európai Bizottság terveit, mi a víziója, az elképzelése a iparpolitikáról. Köszönöm szépen, elnök úr! Ha megengedi, akkor franciául fogok beszélni. Que, que vous puissiez prendre pour ceux qui ne comprennent. Várok egy picit, hogy mindenki feltesse a fejhallgatóját. Kedves elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy első alkalommal lehetek itt a szakbizottsági ülésen legutóbbi alkalommal már volt egyszer tele, alkalmunk találkozni, és a legutóbbi találkozás óta nagyon sok munka történt ezekben a nagyon fontos témákban. 15-16 percben megpróbálom megtartani az előadásomat, és megpróbálok kitárni, kitérni az összes témákra, KKV-k, digitalizáció, stb., és ezek lefedik a teljes kompetenciámat. Egy olyan csomagról van szó, amelyet be fog mutatni a bizottság. Nagyon sok eszmecserét folytattunk önök közül sokakkal. Ezek nagyon értékes viták voltak, ezeket köszönjük, és ez segít engem abban, hogy létrehozzuk azt a víziót, amire javaslatot tettem február 19-én, mutatjuk majd be ambícióinkat, ami a mesterséges intelligenciát az adatvédelmet illeti. A bizottság elkezdte a munkát a mesterséges eh, intelligencia témájában, és mindent megtettem annak érdekében, hogy megszülessen egy stratégia, illetve az adatokkal kapcsolatos témák következményei, tehát nagyon fontos ezzel kapcsolatban a stratégiát kiakarítani. Az elnök elfogadta azt, a bizottság elnöke, hogy ezzel a feladattal bízom meg. Március 4-en ipari stratégiát fogjuk bemutatni, nagyon sok képviselő volt alkalmam egyeztetni. A digitalizáció területe, a gazdasági átalakulás, a kritikus technológiák, ezek nagyon fontosak, illetve a belső piac kérdései. Holnap a kollégiumnak bemutatom majd a, a kritikus hálózatok kérdését, az 5G témáját majd a kollégiumnak, és ennek nagyon fontos hatása van az ipari alkalmazás területén. Ez egy olyan téma, mely meghatározó számunkra az én tárcámon belül is, de a teljes bizottság, a kollégium, illetve az egész Európai Unió számára. Tehát nagyon szorosan fogunk együtt működni. Nagyra értékelem az önökkel folytatott eszmecseréket, hiszen ez lehetővé teszi azt, hogy közösen létrehozzuk ezt a stratégiát. A digitális csomagról fogunk beszélni, az adatokról, illetve a mesterséges intelligenciáról. Általános megközelítésként el szeretném mondani, önök mindannyian részt vettek a meghallgatásomon, amikor megválasztottak elnöknek, és nem gondolom azt, hogy Európa lemaradna a technológia és az adatok területén, az adatforgalom területén a világ többi részéhez képest. Ez egy negatív üzenet, ezzel nem értek egyet. Én úgy érzem, hogy itt még nem ö, dőlt el a játszma, különösen ami az ipari adatokat illeti, és erre a témára hamarosan vissza fogok térni stratégia mögött számos ambíció található, nagyon fontos ezeket az ipari adatokat úgymond felszabadítani. A nagy platformok létrehozása meghatározó. Az első hullámba személyes adatok tartoztak bele, és ezeknek a személyes adatoknak az óriási tárháza, az USA, Kína és más kontinensek számára nagyon fontos hiszen itt integrált piacokkal bírnak, ezen kívül az Európai Unión belül is vannak olyan gyakorlatok, amelyek vitathatóak, ezekről szó is volt, és nagyon fontos az általános rendelethez igazítani a tagországi szabályozásokat. Tíz éve eltelt el az általános rendelet óta, és ezek a nagy érintettek gazdasági szereplők profitáltak ebből a területből. Gyakran mondom el, hogy az adatok igazából egy ipari örökség részét kép, képezik, és ez lehetővé teszi azt, hogy új tapasztalatokat alakítsanak ki, illetve a különböző algoritmusokat kidolgozzák az új alkalmazásokhoz. Hát itt az adatok felhasználása Európában 2020-ban több mint 7,5 milliárd eurónyi költséget jelentenek. Az új, illetve a jó hír mindezek kapcsán az, ha megengedezik ezt a megjegyzést, A világon 4, 40 milliárd adat jött létre, hogyha ezt megkétszerezzük, akkor a közös mandátumunk során most 35-40 zettabájtnál nál tartunk, 40 milliárd adatnál, Tehát itt 180 zettabájtnyi adatról van szó, több milliárdnyi adatról. Ez azt jelenti, hogy mandátumunk végén az európai területén annyi adat lesz az Európai Unióban, mint jelenleg a világon. Tehát nagyon fontos az ipari applikációkat is alkalmazni. És mindez vonatkozik eh, a kapcsolt eh, termékekhez, mint az 5G, illetve a 6G, és ezek, ez azt jelenti, hogy ez a tárgyak internete, például az intelligens eh, kórházak, az összekapcsolt járművek, mindez rengeteg adatot generál. Éppen ezért nagyon fontos megfelelő megoldásokra javaslatot tenni, azért, hogy ezek a javaslatok megfelelően kerüljenek kezelésre Európában, azért, hogy ebből az innováció profitálhasson, és a fejlődés szolgálja mindez, a, a vállalatok, illetve a polgárok fejlődését. Az összekapcsolt tárgyak kapcsán mondanék néhány adatot. 2030-ban 10, 100 milliárd összekapcsolt tárgy lesz majd. Ez azt jelenti, hogy előttünk áll még egy óriási adathullám, ami még rendelkezésre fog állni. Nagyon fontos ezek felhasználását meghatározni a vállalatok számára, még akkor is, hogyha nyitott kontinens vagyunk, és elfogadjuk azt, hogy mások is mindehhez hozzáadhassák technológiáikat. Itt nem arról van szó, hogy protekcionista megközelítést szeretnénk eh, alkalmazni, de nagyon fontos, hogy ne álljunk hozzá naívan a kérdéshez. Én eh, eh, európai biztos vagyok, a KKV-kért, a startupékért vagyok felelős, és ahogy elmondtam, nagyon fontosnak tartom a belső piac védelmét, ennek átalakítását, és nagyon fontos az új tudást is megfelelően összegezni az európai belső piac érdekében. Hamarosan világos vízióval fogunk rendelkezni. Ezt úgy hívják most, hogy a mesterséges intelligencia száz napja. Itt az egyik legnagyobb applikációról van szó, és mindez majd a március elejé eh, kommunikáció eh, közlemény részét is képezi. Itt eh, folyamatos adatokról van szó, nagyon értékes adatokról, amelyek a mi értékeinket is képviselik, és mindez mesterséges információ, intelligenciát generál. Tehát amikor az applikációkról beszélünk, akkor nagyon fontos itt az adatok kezelésével is foglalkozni. Nagyon fontos mindezek kapcsán etikus megközelítést alkalmazni, bizalmat teremteni, illetve az értékeinket előtérbe helyezni. Az elmúlt napokban nagyon sokat dolgoztam ezeken a témákon, a fehér könyvön, fehér könyvön, ennek részleteiben most nem merülnék el, de el szeretném mondani azt, hogy nagyon fontos az adatokra összpontosítani, melyek lehetővé teszik az algoritmust, azt, hogy ezek milyen adatok, hogyan lehet őket visszaszerezni, kompatibilitesek ezek az alaprendelettel, stb. Nagyon fontos ezeket a kérdéseket mind feltenni, mielőtt elmondjuk azt, hogy az etikai kérdésekkel foglalkozunk, illetve megállapítjuk azt, hogy ez az értékláncnak felele meg. Nagyon fontosnak tartom továbbá azt is, hogy ne csak az elvekre összpontosítsunk, a mesterséges intelligencia kapcsán a nagy váltok azonnal reagáltak, hogy ők elfogadják ezeket a szabályozásokat a KKV-knak, azonban nincs lehetőségük arra, hogy mindezeket használják. Tehát ez az első pont, amit ki szerettem volna emelni. Hát ez egy standard jellegű applikáció, és vannak olyan típusú mesterséges intelligenciára vonatkozó alkalmazások, amelyek már krikútosabbak. Én személy, szerinte, személy szerint bekapcsolódtam ebbe a témába. Az orvostudomány például egy olyan terület, amely alapvető megközelítésekkel foglalkozik. Tehát ezt a munkát el kell végezni, beleértve a dichotómia kérdéseire történő válaszadást is. Az adatcsomaggal kapcsolatban ez lett az első téma. A következő téma az 5G. A telekommunikációs hálózatok általában kommunikációval foglalkoztak, aztán utána jöttek az adatok, de két pont között zajlott ez a kommunikáció, illetve ez az adatcsere, és általánosságban ez a hatalmas adatmennyiség, nem erre a hatalmas adatmennyiségre e, találták ezt ki. Az 5G az másmilyen, az 5G az nem a 4G plusz, hanem egy egészen más e, hálózatrendszer, globális hálózatrendszerről beszélünk, és a teljes hálózatban megvalósul az adatkezelés, az erre, erről fogla, ezzel erre kitalált potenciál, és nem csak központi jellege, tehát egész más a felállás. Azt is nagyon fontos elmondani, hogy 4-5 gigás antennákat fognak létrehozni, ez azt jelenti, hogy először ki fognak alakítani egy olyan, egy olyan rendszert kell kialakítani, mi ami a 4G-nek a gyorsabb változata, és utána jön létre az igazi 5G rendszer, ami már önmagában is életképes, és ezáltal létrejöhet az a lehetőség, hogy nagyon gyorsan tudunk reagálni majd egyes adatcsere kérelmekre. Ez egy teljesen új hálózatépítő alapelv. Egyébként tavaly márciusban, ha jól emlékszem, március 22-én beszélt a parlament és a bizottság erről a kérdésről. Önök kerestek meg minket azzal kapcsolatban, hogy ezt nekünk, bizottságnak kéne szabályozni. Ez egy közös munka, az, az egész Európai Parlament, az összes tagállam, és természeten, természetesen a bizottság közös feladata ez. A cél az lenne, hogy kockázatelemzést is készítsünk, ez, ezt elvégezték már, és már októberben elkezdtünk ezzel kapcsolatban különböző nyilatkozatokat kiadni, illetve szükség van egy eszköztárra is, egy szerszámos ládára úgymond. Holnap fogom ezt bemutatni, ezt a tagállamok végezték el ezt a munkát, Egyébként ne felejtjük, hogy ez egy premier a telekommun- telekommunikáció történetében. Szabályokat kell tehát létrehozni, a szabályok nagyon szigorúak, sokat várunk el, és az összes szolgáltató, aki ezzel a technológiával szeretne dolgozni, ezeknek mind be kell tartani a szabályokat. Egyébként ne felejtjük, hogy Európában a technológia rendkívül fejlett, és a az összes piaci szereplő nagyon jól áll. Ne feledjük, hogy Európa egyáltalán nincs lemaradva ebben a kérdésben, hiszen a szabadalmak 50%-a európai. De látják majd az eszköztárban, hogy egyértelmű, hogy minden egyes tagállamban meg kell adni a lehetőséget, vagy létre kell hozni azt a lehetőséget, hogy több felől érkezzen, több felől többféle alapja legyen ezeknek a hálózatoknak, hogy a kockázatokat tudjuk csökkenteni. Sokat beszélünk mostanában a Green Deal-ről, illetve a iparpolitikánkról. A 2050-es év fontos ö, határidő. Ó, most szólnak nekem, hogy három percen van már csak, úgy, hogy most begyorsítok. Kaphatok még három percet a három percen túl? Hiszen nagyon nagy a tárcám. Nem kapok? Az ipari stratégia is egy rendkívül fontos téma. az ágazatokra, illetve a, az értékláncra mindenképpen ki kell élezni a közös gondolkodást. A zöld paktum, azaz a New Green Deal természetesen sok mindent meghatároz, aztán a digitalizáció is meg kell, hogy határozza az iparpolitikát. Nagyon fontos az is, hogy tiszta energiáink legyenek, tiszta energiát használjunk fel, mégpedig elérhető áron, illetve próbáljuk elérni a nulla százalékos szénkibocsátást, a szénsemlegességet, mindez elengedhetetlen. Mint említettem, tehát nem csak az a fontos, hogy tiszta legyen az energia, hanem hogy elérhető áron érhessék el ezt az emberek. A, nagyon fontos az, hogy a kritikus a nyersanyagokhoz hozzáférhessünk. Ezeket meg kell tudni találni, és ki kell tudni ezeket termelni, és az inno- a technológiai innovációra is nagyon nagy szükség van, és ez vonatkozik természetesen az adatok felhasználására. Az ipari láncoknak minden elemét ki kell heznélni, a KKV-kra is gondolok, illetve a nagyvállalatokra, azok a megrendelőkre, az is nagyon fontos, hogy az adatstratégiát ki tudjuk használni az ipari stratégiánkban, illetve iparpolitikákban. Meg kell tudni azt is oldani, hogy a szükségleteket elégítse ki az iparpolitika. Meg kell találni a forrásokat az ipari átálláshoz. Aztán a Green Deal-lel kapcsolatban nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan mechanizmusunk, amely a határokon alkalmazható, tehát egy határokon bevethető védelmi szén szempontból védelmi mechanizmusra van szükség. Ne feledjük, hogy az Európán kívülről érkező áruk sokszor nem kell, hogy teljesítsék ugyanazokat a szigorú szabályokat, mint az európai termékek ennek is meg kell nyilvánulnia az, az iparpolitikában. Végezetül még néhány szó a védelemről, illetve az űrpolitikáról. Az, hogy a védelem bekerült az én tárcámba az újdonság, egyértelmű stratégiánk van az összes tagállamban, meg kell valósulnia a védelmi politikánknak, minden országban elérhetővé kell tenni az ezzel kapcsolatos alapokat. A védelem mindannyiunk ügye, kivétel nélkül ez a célja ennek az alapnak is, és természetesen technológiai fejlődésnek is kell ezt a folyamatot kísérni. Aztán az űrpolitikát is mindenképpen eh, fejleszteni kell, komoly költségvetés társul ehhez. Egyébként a védelem politika kapcsolódik, a védelmi politika kapcsolódik az űrpolitikához is, és remélem az MFF-ben majd meg tudunk egyezni ebben a kérdésben is. A Galileo irányításával kapcsolatban hát azt hiszem még komoly vitáink lesznek, illetve beszélgetéseket fogunk erről tartani. Ide tartozik még a Kopernikus is, illetve a e, SSA, illetve a GovSatcom is. Nagyon fontos azt is elérnünk, hogy az Európai Unió a jövőben is az úttörő szerepét tudja védeni, illetve a kiberbiztonságra is oda kell figyelnünk. Elnézést, hogy kicsit hosszabban beszéltem, mint amit nekem szántak. Köszönöm elnök úr az engedékenységét. Köszönöm, biztos úr, sok témát említett, ezek mind nagyon érdekes és hatalmas témák de még beszélgethetünk, kicsit részletesebben megtárgyalhatjuk ezeket a témákat. Türelmetlenül várjuk az iparpolitikai részleteket. Ez egy nagyon, ez egy olyan téma, ami mindannyiunkat nagyon érdekel, szenvedélyes vitákra számítunk. Várjuk a részletes vitát ezzel kapcsolatban, ha ennek eljön az ideje. 27 kolléga jelentkezett szóra, és a koordinátorok még. Azt hiszem, nem lesz mindenkire idő, de kezdjük el a koordinátorokkal. Három percet tudok adni minden koordinátornak, és utána öt percben fog válaszolni, biztos úr, mert már meglátjuk, hogy hogy állunk a időben, és meglátjuk, hogy a kollégáknak hány percet tudok adni. Éler úr az első, az EPP részéről. And... Köszönöm szépen. Biztos úr, német vagyok, és nagyon lelkes ezekben a témákban. Azt hiszem, jól döntött ez a szakbizottság, amikor önt, az ön biztosi kinevezését a parlament támogatta. Három kérdést, kérdéskört érintenék. Az első elég gyakorlatias dolog. Már folynak tárgyalások arról, illetve több kérdésről, hogy beruházási programok kapcsolódnak a Horizon és a többi kutatási programhoz. Nagyon fontos, hogy a három intézmény jobban megértse, hogy hogyan tudnak működni, mi legyen az interakció. Mert ha ez nem így lesz, akkor már maguk az eljárások nehézkesek lesznek hiszen az EPP nem eh, szerepel a Horizont eh, javaslatban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tárgyalásokon. És eh, más kérdéseket is említhetnék, például a CATS, illetve a csökkentések a költségvetésben, amelyek elég radikálisak. Azután itt van az a kvantum technológia kérdése, erről sem tudunk e, semmit. Nagyon fontos, hogy a három intézmény együttműködjön, hogyha e, hogy legyen egy elképzelésünk arról, hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani, hiszen e, több mindenben nem a bizottságnál van a labda, hanem nálunk és a tanácsnál, és az intézmény közi környezet, a döntéshozatali folyamat egész eléggé lelassul. Második dolog, a versenyszabályok. Elég sokszor hivatkozunk a versenyszabályokra, de ha gyakorlatban nézzük a dolgokat, hogy ezt a, ugye volt ez a fitness teszt, és ezt a repülőterekkel kezdtük, nem az iparpolitikához kapcsolódóan, Két éven keresztül folytak ezek a fitness tesztek, ez azóta szerepel a napirenden, és nem az iparpolitikára helyezzük a e, hangsúlyt e, két és fél vagy három éve tervezzük már az állami támogatási szabályok reformját. Ezt fel kellene gyorsítani, hogy az ambícióinknak megfeleljünk. harmadik kérdésem Ugye megint csak technikai kérdések, a költségvetési prioritásokról, ezeknek a technikai megvalósítása. Az IPCR-ról beszélünk, ugye hidrogénről, de a gyakorlatban ugye hidrogénnel kapcsolatos partneri partnerségek kialakítása az egy más dolog. Itt a tanácsnak, parlamentnek, bizottságnak megint csak jobban kellene együttműködni. Szerintem az nagyon fontos, hogy <clears throat> legyen egy elképzelésünk arról, hogy milyen legyen az intézményi együttműködés, hiszen 2021-ben <clears throat> már minden el kell, hogy induljon, mert ha ez nem így lesz, akkor a lassító hatású intézményi együttműködés káros hatásai lesznek. Köszönöm. Itt általában a titkárság szokott nekem segíteni, megállapítani, hogy tartsam az időt, de most azt hiszem, hogy ez teljesen egyértelmű. Nika és az SND koordinátor a következő. Tisztelt Breton biztos úr, szeretettel üdvözlöm Önt. Azzal kezdeném, és hát románul beszélek, ugye, vagy románul szeretnék beszélni. Amit ön felvázolt, abban sok minden szerepelt már a meghallgatáson is. Most szeretnék néhány dolgot kiemelni. Először is, ami az ipari stratégiát illeti, az európai iparban egy stressztesztet kell megvalósítani. Ugye jön a Green Deal, és biztosítani kell, hogy az európai ipar továbbra is versenyképes legyen, és ne kerüljön sor arra, hogy vállalatok áthelyezik a termelést más országokba. Ön azt is elmondta, hogy a szén-dioxid adót esetleg a határon be fogják vezetni. Erre mikor kerül sor, és ez nagyon sok szektort, ipari ágazatot érint. Én egy olyan városból jövök, ahol van acélkó, de és jelenleg azért sok acélt is importálunk Európába. Nem gondolom, hogy jelenleg elég támogatást kapnak azok a vállalatok, akik ebben az ágazatban tevékenykednek. Említett az adatokat. Európai intézményeknek kell garantálni az adatok biztonságát, és azok, akik ma európai polgárok adatait ellopják, azok többnyire mm, Európán kívül tevékenykednek. Úgy gondolom, hogy hatékony intézkedésekre, eredményes intézkedésre van szükség, amelyek egyértelművé teszik, hogy itt nem, ez nem játék, ezt, ezt, és ezt nagyon egyértelműen kell kialakítani. Rátérve a mesterséges intelligenciára, nagyon világosan mutatta be, hogy mi minden áll ehhez rendelkezésre, de azért látni kell egy veszélyt is, hiszen a mesterséges intelligenciával lehet visszaélni is, például drónok üzemeltetésével rossz dolgokat is lehet csinálni, ugyanakkor pozitív hatással versenyelőnyre is tehetünk szert a mesterséges intelligencia felhasználásával. Köszönöm szépen, amikor eh, üdvözlöm, biztos úr. Remélem, hogy eh, a következő évben még sokszor találkozunk önnel, és ez csak az első. Múlt héten a horvát elnökséggel volt egy eszmecserénk itt a szakbizottságban, és az elnökség egyértelmű prioritása a digitalizációs eh, agenda összefüggésben a zöldítéssel, iparpolitikával, ezt ön is említette. Az európai zöld megállapodás nagy figyelmet kapott itt eddig is a parlamentben, de a, azt megnézzük, hogy hányszor említették, nyilvánvaló, hogy a Green Deal-ről esett a legtöbb szó az elmúlt időszakban. De ehhez társul az EU iparpolitikája és a KKV stratégia is. Ezek is rendkívül fontosak, és a digitális kérdések persze ezeket is érintik, ez horizontális kérdés nem tudjuk megmenteni a klímát, hogyha nem megfelelő az iparpolitika. Hogyan tudjuk megtalálni a megfelelő egyensúlyt? A meghallgatás során nem említette, hogy egy új európai stratégiát kíván kidolgozni. Ez hogyan lehet együtt megvalósítani a Green Deal-lel? A KKV-kra rátérve elmondta, hogy a belső piacon a kis, közepes nagyvállalatok számára egyaránt jó szabályokra van szükség. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a KKV-k. Nem tudom a belső folyamatok, hogy zajlanak a bizottságnál, de e, a mi belső munkánkat is segíteni, hogyha a bizottságnál világosan látnánk, hogy hogyan lehet egy rangú felenként tárgyalni. Sokszor már nincs meg a szinergia a különböző szakpolitikák, különböző javaslatok, fellépések között. Itt együtt kell biztosítanunk, hogy ezen szakpolitikák között legyen szinergia. És végül eh, említette a startupokat is. Hogyan tudunk konkrétan segíteni a startupoknak? Ez az egyik eh, valódi kérdés, eh, az üzleti világ, és ezt felteszi. Nem elég azt mondani, hogy támogatjuk a startupokat, hiszen ezt, ezt csináljuk, és sokszor teszünk ilyen nyilatkozatokat, de konkrétan hogyan tudunk tényleg jobban együttműködni a startupokkal. Köszönöm Csabalova asszony. A zöldek képviseletében Michael Lossi a szó. Ő nincs itt. Biztos úr, nagyon köszönöm, amit elmondott. Teljesen világos, a párizsi klímacélokat csak egy, az ipar zöld átalakításával érjük el. Ehhez egy okos zöld ipar és stratégiára van szükség, és ehhez hozzátartozik minden, amit ön említett, versenyképesség, erőforrásokhoz hozzáférés, energia, adatok. Ezek a tényezők is világosat teszik, hogy egy zöld stratégia sikerét azon lehet csak mérni, hogy megvalósítja-e 2050-ig, vagy talán még jobb 2040-ig a semlegességet a Green New Deal értelmében, és hogy a klímavészhelyzet is megkérdetésre került. Így tudjuk a párizsi klímacélokat elérni. Az ön előadásában nem volt teljesen világos számomra, hogy tulajdonképpen mi az ön stratégiának a lényege. Ugye tudjuk, hogy itt hatalmas, nagyon sok területen eh, kell, hogy tevékenykedjen, és eh, hogy előre vigye Európát, eh, de kérdezném, hogy egyetérte azzal, amit én az előbb elmondtam, hogy a, min lehet majd lemérni ezeknek az intézkedéseknek a tényleges hatékonyságát. Ami az átállás folyamatát illeti, ennek csak akkor van esélye, hogyha a nehéziparral is foglalkozunk, nem csak az acél előállításra gondolok, hanem az energiaintenzív iparágakat kémia, vegyipar, vasipar, papír, gyártás, ezeknél is szükség lesz az átállásra. Mit tud egy új európai stratégia jobbat tenni, mint az egyes tagállami stratégiák? Mi az, amit Európa itt megtehet? És végül még egy kérdés, hogyan, eh, hogyan tudjuk az emberekre, hogyan tudunk gondolni az átállás során, az összes érintett, a KKV-k, a fogyasztók, eh, akik az átállás alatt az eh, érintett régiókban élnek, hogyan tudjuk biztosítani, hogy meghallgassuk ezeket az embereket is, mert az átállási folyamat csak akkor működhet, ha egyszerre gondolkodunk ökológiai, ökonómiai és zöld szempontok alapján. Nagyon izgalmas az is, és egyetértek azzal, amit elmondott, de hogyan gondolja el, hogy ugyanolyan gyorsan lehessen az ipari átállást megvalósítani, és hogy a klímasemleges ipar hogyan fog úgy működni, hogy tényleg a vállalatok reagálnak a klímaigényekre. Köszönöm szépen Palaborka úr az ID képviseletében. Köszönöm szépen, üdvözlöm, biztos úr. Néhány nappal ezelőtt Én úgy gondolom, hogy eléggé realista nyilatkozatokat tett a Carbon Border Mechanism témájában. Az Európai Uniót meg kell védeni a harmadik országokból származó tisztességtelen versennyel szemben. Hónapok oda beszélünk erről, de az utóbbi hetekben Hogan, az, Hogan úr és von der Leyen asszony is többet kezdett erről beszélni. Úgy látszik tehát, hogy komolyan vesszük ezt a dolgot, de ezen pozitív kérdések mellett azért hadd mondjam el azt, hogy kételyek is fölmerett, fölmerültek azzal kapcsolatban, amit von der Leyen asszony most a Davosban. Von der Leyen asszony azt is megemlítette, hogy akár el is lehet állni ettől a mechanizmustól, hogyha Kína megtesz bizonyos dolgokat, tehát például szénadót vezet be otthon Kínában. Nem tudom, hogy von der Leyen asszony ezt önállóan gondolta-e, vagy esetleg egyeztetett mondjuk Merkel asszonynal, de szerintem, hogyha elállunk ettől a szén adótól, határon bevetendő európai termékekre vonatkozó védelemtől, az mindenképpen hátralépés lenne, vagy visszalépés. Aztán a bizottság javaslata vagy 2000, ezt a javaslatot vagy 2020 végére, vagy jövő elejére tervezték. Aggódom, hogy ez késlekedik. Én azt gondolom, hogy a többi globális kereskedelmi szereplőnek a reakciója is nagyon fontos. Elképzelhetőnek tartom, hogy ők nem lépnek addig, amíg nem egyértelmű, hogy az Európai Unió mit szeretne. Kérdezem, tehát akkor mi lesz ennek a mechanizmusnak a sorsa, és mikorra várható ez? Uh, az ECR képviseletében Kaznidevski úr a koordinátor és alelnök kap szót. Köszönöm szépen, biztos úr! Azt hiszem, elég jellemző, hogy digitális kérdésekkel foglalkozott leghosszabban, és ez nagyon is helyes. A következő kérdést szeretném feltenni. A hosszú távú stratégiában <clears throat> lát-e ő még helyet a hagyományos iparágaknak? A hagyományos iparágak milyen esélyt kapnak, hogy tovább fejlődhessenek Európában? Ugye ambiciózus célkitűzéseink vannak, ezt tudjuk, itt van az új Green Deal, a zöld alkó, aztán foglalkozunk el a Brexit-tel, egy nagyon fontos ország hagyja el az Európai Uniót. Tudjuk, hogy az Egyesült Királyság milyen szerepet játszott például a kutatás, a mesterséges intelligencia területén. Az Egyesült Királyság tehát távozik, és egy hatalmas átállás előtt állunk. Ugye már említettem az új Green Deal-t a tanácstól olyan információkat kaptunk, hogy költségvetési csökkentések várhatók a következő több éves pénzügyi eh, keretben, a költségvetésben. Eh, nagyon ambiciózus eh, projektek, költségvetési finanszírozása felére fog csökkenni a tervek szerint, és E, igazából azért az a legaktuálisabb információkat már nem kaptuk meg. Hogyan tudjunk kezelni ezeket a e, problémákat? E, hogyan tudjuk Európában a hagyományos iparágakat is védeni és fejleszteni? És végül még egy dolog. Tudjuk, hogy komoly véleménykülönbségek vannak a tagállamok között biztonsági kérdésekben. Mi az ön véleménye? Hogyan tudjuk leküzdeni ezeket a véleménykülönbségeket? Merkel kancellár az együttműködés mellett szólt, például kínai vállalatokkal is. Elnök, köszönöm. Végül Maria Matisse asszony az utolsó a koordinátorok körében. Ha nincs itt, akkor Botega úr? Ő sincs. Akkor biztos úr. Pour 7 minut pour répondre à quelques questions. Après ça, préparez-vous pour... 7 euh, perce van a válaszadásra. 29 kolléga euh, tett fel kérdést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a koordinátoroknak a kérdéseket. Nagyon sok munka elvégeztetett, és fontos, hogy ez most működjön, különösen ami a kapcsolatokat illeti a tagországokkal. Én teljes mértékben egyetértek önökkel, támogatni fogjuk önöket a munkájukban, erről már beszéltünk, és vannak olyan projektek, amelyek a költségvetési tárgyalásokon szerepelnek, ez a téma nagyon fontos, a védelmi alap, stb. A kvantikus téma Meg kell néznünk, hogy a kvantumot illetően hol is tartunk ezekben a tárgy, ezeken a tárgyalásokon, és mindezeknek költségvetési hatása van. Ami a versenyt illeti, köszönöm, hogy erre emlékeztetett. Ez egy nagyon fontos téma a missziós levelemben, és Vesztáger asszony missziós levelében is szerepeltek ezek a javaslatok. Én végzem a munkámat a saját részemről, és természetesen várom a versenyhelyzet alakít, alakulását az ipari stratégiában, és ez e, néha a tagországok kérése, másrészt pedig a parlament kérése, illetve a bizottság elnökének kérése. De nagyon fontos a versenyszabályokat javítani. Létezik e, a digitális átállás, a zöld e, aktus, és ez az új um, erőviszonyokban is megmutatkozik majd. Ami a PCA-t illeti, itt igaz az, hogy vannak olyan témák, amelyeket valóban tovább kell fejleszteni, felmerült a hidrogén témája, ezeket meg kell nézni, ez egy fontos eszköz, és nagyon fontos gyors munkát eh, végezni ebben az ágazatban. Ezzel kapcsolatban lesz majd egy eh, szekciónk, megnézzük a nagy projekteket együtt, amelyek kapcsán várjuk azt, hogy legyen eh, koordináció a tagországok, a vállalkozások és a bizottság szintjén. Természetesen egyetértek önökkel mindezekben a kérdésekben. Nika úr kérdésére reagálva, ami az ipari stratégiát illeti. Természetesen itt van egy nagyon fontos konkurencia, a cél, amire ön is utalt, nagyon fontos, és néhány kolléga is kitért már ezekre a kérdésekre. a határokon, a kiigazítás a szén kapcsán e, nagyon fontos, ezt a projektet teljes mértékben bemutattuk, és e, nem arról van szó, hogy szeretnénk mindezt csökkenteni, a célt e, megfogalmaztuk, ezt bemutattuk, és mindezt mindenki támogatta, beleértve a parlamentet is, illetve a bizottságot. Itt nincs ellentmondás, a szénkiigazítási mechanizmus egy olyan eszköz lesz, amelyet minél hamarabb alkalmazni szeretnénk. Én fontosnak ítélem ezt a témát. Az cement, cél ezek lesznek a, azok a témánk, amelyekben elkezdjük majd a gondolkozás folyamatát, annak érdekében, hogy mi hamarabb fel tudjunk lépni. Beszéltünk az adatok kérdéséről, és az adatokkal kapcsolatos stratégiában is kitértem számos pontra, mely elhangzott. Martina Cabajdóba tett fel egy kérdést a zöld csomaggal kapcsolatban, illetve a növekedéssel kapcsolatban. Egyértelmű az, hogy szeretnénk egy olyan stratégiát, amely kiegyenlített stratégia, egy növekedési stratégia. Az ipari stratégia mögött vannak olyan elemek, amelyeket figyelembe kell venni. Két fontos pontot neveztem meg, a kompetenciák növelését. Ez nagyon fontos az európai polgárok számára. Ezen kívül a produktivitás, a versenyképesség növelése, hogyha a növekedést növelni tudjuk, egy olyan kontinensen, amelynek eh, nagyjából stabil a lakossága. Ez nagyon fontos mindenhez igazítani a, a termelékenységet, a versenyképességet, és ezek az iparstratégia részét is képezik. A green, nem pusztán a Green Deal esik majd súlyjal a lap, lapba, hanem a produktivitás kapcsán itt más kérdések is vannak. Itt egy 25 évre készített tervről van szó. 25 év egy generációt jelent, nagyon fontos elindítani a munkát, szem előtt tartva azt a tényt, hogy eszközöket fogunk kidolgozni, új technológiákat, új módon történik majd a termelés, és ezzel hozzájárulunk a versenyképesség növekedéséhez. A KKV kérdése nagyon fontos, erre stratégiában is kitértem, és mindez kapcsolódik az értékláncokhoz is. A cirkulális gazdaság eh, is felmerül itt mindezek kapcsán, és nagyon sok olyan eh, termék van, amelyek eh, kapcsán megosztott a cél, és ez eh, szintén a fogyasztás kapcsán, a szolgáltatások, a terméke fogyasztása kapcsán fontos, hogy ez egy integrált megközelítés legyen, a KKV-kat pedig nem szabad eh, eh, mellőzni, illetve ami a KKV-k, illetve a nagy csoportok közötti kapcsolatot illeti, ezeteket újból meg kell vizsgálni, és mindez a KKV-k kapcsán eh, szerves részét képezik ennek a csomagnak. És az utolsó téma, amelyre kitértek a startupok eh, kapcsán, ez egy nagyon fontos téma, a finanszírozáshoz való hozzáférés, és nagyon fontos eh, egy egységes piacot létrehozni, egy egységes piacot. Nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy megpróbáljuk ezeket a kérdéseket megnézni, és számíthatnak rám abban, hogy ezeket az akadályokat megpróbáljuk leépíteni, hiszen ezek akadályozzák a startupok fejlődését, különösen ami a mesterséges intelligenciát illeti. A zöldek koordinátorának elfelejtettem a nevét, Csak egy dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Stratégia világos mindennek kapcsán, egy olyan stratégiáról van szó, amely nemzeti eh, szinten nehezebb, mint európai szinten, a szénkibocsátás természetesen nem áll meg a határokon, éppen ezért fontos, hogy itt egy olyan ambícióról van szó, amelyel európai szinten foglalkozunk, ezt a tagországok támogatják, megnézzük majd azt, hogy mit fognak kidolgozni. Hogyan kapcsoljuk bele az egyéneket mindebbe, ez egy nagyon fontos ennek igaza van, és ön említette egy dimenziót ezzel kapcsolatban, az a tény, hogy léteznek olyan régiók, amelyek az igazságos átállás alapból profitálnak, de ezen túl annak garantálására, hogy a politika gyorsan haladjon, tehát fontos, hogy itt egy generáció ne senki, és fontos ezeket az összegeket a különböző kötelezettségekre használni. A kollégáimmal együtt dolgozunk ezeken az elgondolásokon, és nagyon fontos, hogy a finanszírozás megfelelően valósuljon meg a, szén kapcsán is, és az alapokból támogassuk azokat, akiket ezek a kérdések leginkább érintenek. Ami pedig a többi elhangzott kérdést illeti, nem lépünk vissza a korábbi célokhoz képest, és ez egy olyan döntésnek a része, amelyet a tanács és a parlament is támogattak, és itt nem egy diszkriminatív pontról van szó, illetve az egyenlő feltétek megteremtését az összes partnerünk számára. Tehát nagyon fontos ezt a mechanizmust egyen feltételek mellett használni. Itt a bizalom kérdéséről is szó van. Domeszki képviselő kérdésére reagálva, a nem digitális gazdaságról nem szóltam eleget, de ez a pont rendkívül fontos, nagyon fontos. Mindez 80%-ára terjed ki az Európai Unió területének, és higgyék el nekem, hogy a mi víziónk értelmében nem arról van szó, hogy a digitális területet egy másik terület váltja fel. A fogyasztás módozatai, a különböző kapcsolatok fejlődni fognak, összevetve a korábbi digitális zöld paktumbeli elemekkel. Ami a védelmi területet illeti, itt természetesen nagy különbségek mutatkoznak meg a tagországok között, és az Európai Védelmi Alapnak célja az, hogy ez azért jött létre, hogy az összes tagország részt vessen ebben. Én ennek fontos figyelmet szentelek, és remélem azt, hogy az elkövetkezendő évek során stratégiai jellegű projekteket fogunk tudni megvalósítani, szuverenitás, technológiai projekteket, ebben mindenki részt vehet, a nagy és kis vállalkozások, mindenki úgy fogja érezni, hogy jobban érintett, és ami pedig a választás lehetőséget illeti, a felszereléseket, a, az európai védelmi rendszert, itt nagyon fontos Európa érdekében dönteni. C'est tout, je, voilà. Moment, oui. Le président est très strict. Ennyi lett volna a válaszom. Nagyon sok érdekes kérdést hallottunk, fontos ezekre választ kapni. Most pedig elkezdjük a második kérdéskört. 15 plusz percet kérünk a tolmácsoktól, ezt előre is köszönöm, de nagyon fontos, hogy itt limitáljuk az időt. A kérdéskör után majd a kérdéskört egyben válaszolja, válaszolja meg az elnök úr. Buzek elnökkel kezdem. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy itt van, biztos úr. Említette, hogy beszélt az ipari straté- iparstratégiáról, az ipar függetlenségéről. A acéliparról szólva, ugye ehhez szénre van szükség, és az Európai Unió függésben van, Németország, Franciaország, Lengyelország, Románia, ezekben az országban nagyon komoly acélipar van, és nagyon fontos számukra a szén, Mozambikból, Kínából, Oroszországból. Ezért kulcsfontosságú, hogy a szén azért 2020 után is megmaradhasson fontos nyersanyagként, és ez az önt, öndöntés, a bizottság döntéseitől függ. Reméljük, hogy a koksz, a szén azért továbbra is megmarad a listáján. Köszönöm, Patricia Tolja. Köszönöm szépen, olaszul fogok beszélni. Két Rövid, konkrét kérdés először is. A Green Deal és a Green Deal, illetve az ipar ö, drukkolói azt mondják, hogy vagy a Green Dealnek, vagy az iparnak ö, kedvezünk. Szerintem mind a kettőt, tehát szerintem tudni kéne összeegyeztetni a dolgokat. A, hogyha nincs nagy technológiai ugrás, akkor nem tudjuk végrehajtani a technológiát, nem tudjuk át, át, átalakítani az ipart, hogyan lehet ezt a hatalmas technológiai ugrást megvalósítani, amelyen keresztül elérhetjük a célkitűzéseinket, ott van a kutatás, az innováció, de mögötte ott kell, hogy álljon az iparpolitika, amely szinergiákat kell, hogy kialakítson. Természetesen az is nagyon fontos, hogy segítsünk a különböző ö, ipari szereplőknek, annak semmi értelme, hogy olyan stratégiát dolgozunk ki, amely megnehezíti az ipari szereplők életét. Köszönöm. Merci beaucoup, uh, Monsieur Grudler de Renew. Grudler, Renew úr. Biztos úr, szeretnék köszönetet mondani önnek, és örülök annak, hogy ilyen sok mindent elmondott a, a iparpolitikáról. Egyértelmű, hogy erős és versenyképes iparpolitikát szeretne Európában az amerikaiak és a kínaiak ki szeretnének idejönni Európába, de ehhez bizony be kell tartani az európai szabályokat. Nem szabad, hogy Európa naív legyen. Egyetértek abban, hogy a digitális világ, illetve az adatcsere, az adatok felhasználása, illetve a kibervédelem részét képezik az Európai Unió stratégiai autonómiájának, és nagyon fontos, hogy ellenőriz, ellenőrzésünk alatt tudjuk ezeket a területeket. Március 4-én az ipar politikában nagy bejelentésre várunk. Az Európai Unió stratégiai ö, autonómiájával kapcsolatban meg kell említenünk az aeronautikát, az űripart, illetve a védelmi ipart. Milyen ö, újdonságokra lehet, fognak ők számítani? Köszönöm, Kárvályó, azt következik. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Ahogyan elhangzott, néhány ipari ágazatot nehezebb dekarbonizálni, mint más ágazatokat, de ez fontos az ipar számára. Gépipar és néhány más ágazat, mint a cementipar említhetők. Egy valódi forradalomra, technológiai forradalomra számíthatunk. Mi az ön stratégiája? Hogyan kíván több forrás biztosítani a kutatás, a technológiai fejlődés számára európai szinten és a magánberuházások tekintetében is? Köszönöm a zöldek képviseltében, Rók képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm én is önt, biztos úr. Nagyon sok sikert kívánok önnek a munkájához. Elmondta, hogy harmadik országokból nagyon sok import érkezik, és ezeknek az importoknak ugyanolyan követelményeknek kellene majd megfelelni a jövőben, mint az EU belüli termékeknek. Nem csak termékekről van szó, hanem ahogyan ezeket a termékeket létrehozzák, milyen munkahogyi és környezetvédelmi standardokat tartanak be, és milyen a ökológiai lábnyoma az adott termelésnek harmadik országokból érkező import esetében Ugye mi, mi az ön javaslata? Ugye jelenleg harmadik országokkal kötött kereskedelmi megállapodásokban hiányzik ezeknek a szempontoknak a biztosítása. Köszönöm. Galve az asszony. Spanyolul fog beszélni. Um, um, eh, señor eh, comisario Breton, en su gira... Blödön úr, elmondták korábban, hogy a bizottság első száz napjában a mesterséges intelligenciára vonatkozóan európai tervet fognak bemutatni, és az Európai Parlamentnek is, parlament is konzultálnak majd. Kérdezem, hogy hogyan lehet, hogyan lehet javítani ezt az interakciót a különböző európai intézmények között? Ennek a mesterséges intelligenciára vonatkozó keretnek a beépítésében hogyan tudnák jobban bevonni az Európai Parlamentet? Kérdésem, hogy ebbe a stratégiába vajon bevonják-e a nemek közötti egyenlőség témáját? A fehér könyvre vonatkozó tervekben én bizony semmilyen utalást nem találtam a nemek közötti egyenlőség témáját. Thank you very much. Uh, Köszönöm. Marian úr, itt van? Mariani úr nincs itt az idétől. Akkor Barencen úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Hollandul beszélek, és két képet is szeretnék használni hollandul. Először is olyan gépek importjam, amelyek csipeket állítanak elő. Nos, Kína mm, nyomást eh, fejtett ki, az, eh, és az Egyesült Államok eh, próbál nyomást gyakorolni Hollandiára, hogy ilyen termékeket ne exportáljon Kínába az ipari stratégiában hogyan tudjon biztosítani azt, hogy erősebb legyen az európai ipar Kínával és az Egyesült Államokkal, a két nagy technológiai óriással szemben. Második kérdésem. Kelet-Hollandiában egy közbeszerzés zajlott elektromos buszokkal kapcsolatban a közelmúltban. Európai cégek és egy kínai cég vettek részt, vagy pályáztak, de hát a finanszírozással kapcsolatban elég sok a kételj. Az iparsi stratégiában hogyan tudja biztosítani azt, hogy védi a mi, az európai iparunkat harmadik országbeli konkurenciával szemben. Ugye a mi vállalataink megfelelnek fenntarthatósági kritériumnak, ezért megérdemlik a védelmet. Köszönöm szépen. Rossz úr, ECR. Breton úr nagyon sok jó megjegyzést tett, mesterséges intelligencia, adatok birtoklása, stb. tekintetében. Megfizethető energia, igen, ez kulcsfontosságú a versenypozíciónk szempontjából, a zöld, a Green Deal nem működhet atomenergia nélkül. Trump elnök múlt héten Davosban azt mondta, hogy nagyon sok szabályt meg kell változtatni, ugye minden nyolcadik szabály vagy meg kell, hogy szűnjön. Fanelin asszony ennek az ellenkezőjét mondta, de mit tehet ön annak érdekében, hogy azért a vállalatoknak is meglegyen a mindennapi betevőjük? Köszönöm, Zorinja úr, SND. Köszönöm, biztos úr. A bizottság eh, azt is definiálta, hogy ahhoz, hogy eh, világhatalom legyen valaki, megfelelő eszközökre van szükség. A globalizációt eh, együtt kell tudni alakítani a világ folyamataival. Itt van például az Európai űrprogram, az SND jelentéstevője voltam ezzel a témával kapcsolatban. Azután itt van az ipari stratégia, eh, itt egy szóban egy ipari parkol, de nincs meg a finanszírozás. Ami az ön javaslatát illeti, a finn elnökség eh, idején tárgyalt eh, javaslat már elavult időközben. A felhígult a Horizont Európa és az űrrel kapcsolatos tervek, különösen a Kopernikus, ami ennyire fontos a globalizáció és az energia fordulat szempontjából, szintén nagyon felhígult. Mit tervezem tenni, biztos úr, hogy ezek a programok ne szenvedjenek el további költségcsökkentést? Köszönöm Pekerinen képviselő. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, Nos, Európában az iparunk nagyon nagy mértékben függ Európán kívüli nyersanyag importtól. A ritka fémek eh, például, eh, ritka fémek tekintetében a függőségünk 90%-os Kínától és eh, az elektromos autókat ugye szeretnénk nagyobb, sokkal nagyobb számban látni az európai piacon, de igazából mi nagyon keveset, kevés kobaltot, vagy egyáltalán nem rendelkezünk kobalttal és azokkal a ritka fémekkel, amelyek szükségesek az akkumulátorokhoz. A kérdésem a következő. Ez, tehát a ritka fémek kérdése, ez a prioritásai közé tartozik-e? Köszönöm szépen, Weiss asszony. Ursula von der Leyen asszony maga is azt mondta júliusban, hogy a KKV-k az európai gazdaság gerincét jelentik. Hogyha most olvasjuk a Digital Europe híreit, két problémára utalnak rá a mm, Európa digitális arculata szempontjából, és ezek megakadályozhatják a üzleti és politikai céljainkat, a klímával, a kereskedelmmel kapcsolatos céljainkat. Ugye itt ott olvashatjuk, hogy mintegy 900 ezer álláshely üres, ahol digitális készségekre lenne szükség. A kérdésem az, hogy ön és a kollégái mit kívánnak tenni ezzel kapcsolatban. A Digital Europe egy másik problémáról is beszél, mégpedig arról, hogy a az állás helyek, mint egy felénél több digitális készségre kellene a munkavállalóknak szert tenni, és a kkv is szüksége van egy ilyen digitális eszköztárra. Boszláger kollega a zöldektől biztos úr, két kérdést szeretnék feltenni az adatokkal kapcsolatos stratégiájáról. Először is én azt mondta, hogy az adattárolás prioritásnak tekinti Európában, hogyan kívánja ezt megtenni, hiszen a legtöbb szolgáltató amerikai. Másodszorban a nem személyes ipari adatok cseréje szükséges a ipar digitalizációhoz. Lehet, ezek nagyon értékes adatok, de lehet, hogy ezek nem értékesek, érdekesek az ipari szereplők számára. Hogyan akarja mégis arra kész, kényszeríteni a fontos szereplőket, hogy beleegyezzenek az adatok cseréjébe, inkább tiltással vagy ösztönzőkkel. Köszönöm, Szolis Perez asszony. Eh, Köszönöm szépen, biztos úr, az Európai Unióban van tehetség, vannak világ szintű kutatóink, vannak vállalkozóink, de hát a startupok nehezen növekednek. Sajnos túlságosan fragmentált a piac, és nagyon nehéz megfelelő finanszírozást találni ahhoz, hogy nőjenek a startupok. Nagyon sok vállalkozás elhagyja az EU-t, mert nem tudnak növekedni, nincs ehhez finanszírozás, és eh, olyan környezetet kerestek magunknak, ahol, gyor, ahol gyorsabban tudnak növekedni. Vannak olyan területei a világnak, az Egyesült Államokra gondolok, ahol sokkal nagyobb ö, volumenű finanszírozás áll, részük, áll rendelkezésre részükre. Kérdezném, hogy a KKV-k finanszírozási problémájára vonatkozóan van-e valamilyen tervük az iparpolitikában, hogyan lehet a scale megvalósítani? Hogyan lehet azt elérni, hogy a potenciállal rendelkező startupok maradjanak Európában, és e, itt növekedjenek? Az EPP-től Kobilius kollega, miniszt, volt miniszterelnök. Biztos úr, nagyon köszönöm az előadását. Teljesen igaza van, az adatok jelentik a jövőt, és mindenről nagyon helyesen beszélt. Két kérdést tennék fel. Először is az adatok mellett azért mások is, máshol is van nagyon gyors fejlődés, például a génszerkesztés, ez is új üzleti lehetőségeket kínálhat, és még a klímaváltozás elleni küzdelemben is új eszköz lehet. Furcsa helyzetben vagyunk, mert megtiltjuk a fontos országoknak e, ezt a génszerkesztés, holott Amerika és Kína megengedi. Második kérdés. Közép-európai vagyok, és ugye például a globális verseny és más kérdések közösek Európa, egész Európában, de itt vannak speciális közép-európai témák is, például az, hogy lelassul a konvergencia a felzárkózás. És egy olyan ipari stratégiára lenne szükség, ami célzottan a mi problémáinkkal foglalkozik. Ön ezt hogy ítéli meg? Köszönöm, Tóth asszony. Köszönöm. Biztos úr, köszönöm, hogy eljött az ITRE szakbizottságba. Véleményem szerint a e, robotika és a mesterséges intelligencia hatására új termékek és szolgáltatások jönnek létre. Ezek új lehetőségeket jelentenek a gazdaság és a társadalom számára. Azt hiszem, az okos otthon például egy nagyon jó példa, annak érdekében, hogy az új termékek és szolgáltatások által nyújtott lehetőségeket ki tudjuk használni. Kritikus fontosság, hogy több legyen a beruházás ezekbe. Véleményem szerint a bizottság részéről nagyon világos instrukciókra van szükség, amivel ösztönzik a beruházásokat, és így lehet biztosítani azt, hogy minden vállalkozáshoz és emberhez eljussanak ezek az új technológiák. Érdekelne az ön véleménye. A bizottság milyen intézkedést tervez annak érdekében, hogy erősödjön a bizalom, a biztonság a fogyasztók és a vállalatok számára egyaránt? Köszönöm. Kutazsa képviselő. Köszönöm. Üdvözlöm, biztos úr. Örülök, hogy említett a mesterséges intelligenciával kapcsolatos terveket, ez egy nagyon fontos technológia, és nagyon sok kihívásokat is hozni majd az méh alkalmazása. Mit gondol ön a, az EMI a gender stereotípiák kapcsán hogyan, milyen problémákat hozhat magával? és hogyan lehet majd közjóként definiálni az ezen a területen megvalósuló fejlődést, hogy elkerüljük azt, hogy a egyensúly felboruljon, és egészségtelen adatkoncentráció jön létre. Andersen képviselő. Köszönöm. Breton úr, kiberbiztonsági központtal foglalkozó jelentés, tevője vagyok. Erre szeretnék rákézdeni. Egyetértünk azzal, hogy a kiberbiztonság a következő években az egyik legfontosabb kérdés lesz de elég gyengécske válaszokat tudtunk a kihívásokra adni eddig. Mit gondol ön általában is a kiberbiztonságról? Milyen koncepciók vagy jogalkotási munka várható a kiberbiztonság területén? A kiberbiztonsági központ eh, kapcsán is érdekelne, hogy mik a tervei, úgy tudom, hogy elég nagy a konfliktus több tagállam között, megoldásra van szükség a kiberbiztonsági központ kapcsán érdekelne, hogy a tervei. Köszönöm, Éva Kelly. Köszönöm. Átalakulóban van a világ. Biztos úr, következőt kérdezném. A negyedik ipari forradalom óta új technológiák alakultak ki, a globalizáció protekcionizmushoz vezetett, ez egy nagy paradoxon. Hogyan tudjuk elkerülni a protekcionizmust és a technológiai hidegháborút? Néhány ország lokal helyi interneteket hoz létre, és nem hogyan lehetne globális standardeket létrehozni, ugyanúgy, hogy a, a, az emberek nőke mozgására ezt megtettük. Hogyan lehetne biztosítani, hogy globális versenyképességünket megőrizzük, és vezető szerepet töltsünk be, és hogyan lehetne egyensúlyt teremteni a magánszféra védelme, hiszen ez a demokrácia kulcseleme, illetve a között az alapkötelezettség között, hogy azért az in, illetve ez egy alapkötelezettség, de a másik oldalon az innovációt is erősíteni kell. Köszönöm szépen, Szárini úr. Eh, Három kérdésem lenne. Az első a szénadóval kapcsolatos. A szénadó szükséges intézkedés, de egy feltétellel csak, hogy nem az ETS alternatívája. A kettőnek párhuzamosan kell léteznie, különben semmiféle pozitív hatása nem lenne ezeknek az iparra általános jellegű kérdés. Azt gondolom, hogy az ő feladata az, hogy eh, ellenpontozza azt a, a Digi Competition eh, Trust ellenes eh, jogi megközelítését. Rengeteg olyan kkv van, amiket mindenképpen védeni kell, és az egyik védelmi mechanizmus az az, hogy nem tesszük tönkre a nagy, a nagy ipari vállalkozásokat. Harmadik téma, űr, politika. Egyetértek önnel azzal abban, hogy a az irányítást az űrpolitikában valamilyen módon meg kell reformálni. Köszönöm, Házsel úr. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ah, próbálom francia feltenni a kérdést. Biztos úrnak nagyon nagy a tárcája. A védelem és az űri politika is önhöz tartozik. A gond az, hogy a finanszírozás vajon hogy fog alakulni? Ugye a Brexit elképzelhető, hogy valamilyen módon megzavarja majd a helyzetet. Az Egyesült Királyság katonai hatalom az Európai Unióban. Kérdésem, hogy mit tesz majd, hiszen egyes tagállamok a 346-os cikkre gondolnak, és ezt ö, ö, idézik a tagállami ö, hatáskör védelmével kapcsolatban, hiszen ez biztonsági kérdés számukra lesz európai védelmi piac. Ez azt jelenti, hogy a katonai eszközök is részét képeznék ennek a, ennek a piacnak, és itt lesz igazi európai kínálat. Köszönöm. Még öt kolléga jelentkezett. Kumpula Nátri asszony. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Biztos úr, egyetértek azzal, hogy az iparban a termelékenységet növelni kell, jó lenne, hogy a, az emberek bevétele, az emberek jövedelme ezzel, ezáltal nőne, tehát a digitalizációról is beszéltünk, az 5G-ről sokat beszélünk, de ehhez infrastruktúrára is szükség van. Vannak új elképzelések, vannak-e új elképzelések arra vonatkozóan, hogy a beruházók gyorsabban elkezdenek befektetni? Tavaly a jogszabályi keretet a szabályzásra vonatkozóan lefektetők, de úgy, úgy tűnik, hogy vannak olyan tagállamok, amik ezt el se kezdték alkalmazni, mások viszont már, a, már próbálkoznak. Jó lenne, hogyha a jobb energiamegoldások, a jobb adatok, a jobb élet lehetőségekre vonatkozóan előrelépés történne, de hogyha nem veszük komolyan azt, amiről jogszabályokat alkotunk, akkor le fogunk maradni a többi kontinenshez képest. És sajnálatosnak tartom a spektrum licenszekkel kapcsolatban, hogy rengeteg pénzt kell erre kifizetni. Köszönöm. A první e, ta... Két kérdésem lenne biztos úr, köszönöm először is, hogy ide látogatott. azok az adatok, amelyek alapján a mesterséges intelligenciát teszteljük, sokszor a kukában landolnak. Elképzelhető, hogy van egy olyan algoritmus, amelynek, amely diszkriminációt is belesző a rendszerbe, például nemek közötti diszkriminációt. Ez ilyen típusú problémákat hogyan kívánja megoldani? Következő kérdésem. A tagállamok működése rengeteg adatot hoz létre, de ezen adatokat nem kívánják úgy tűnik nyilvánosságra hozni, illetve nem lesznek ezek gép által értelmezhetőek. Erre vonatkozóan lesz-e bármilyen harmonizációs kísérlet, hogy ezeket az, ez a, ezeket az adatokat használni tudják és értelmezni tudják? Leteo Márkes kolléga következik. Köszönöm szépen. Két kérdést szeretnék föltenni, nagyon röviden. Az első, az közös adattérre vonatkozik, hogyan fog ez kinézni, mi lesz a szervezési alap, mivel kezdenek, talán az egészségügyel, a bizottság korábban beszélt erről, lehet erről bármit tudni. A második kérdésem a e, hozzáférhető adatok kérdése, ez vajon közjónak számít-e? Újra kell gondolni az erre vonatkozó európai politikát. Köszönöm. Krisztov úr. Köszönöm szépen. Az európai Green Deal lehetővé teszi majd Európa számára azt, hogy morális vezető legyen a klímaváltozás elleni harcban. Ugyanakkor az iparunk számára az valószínűleg sok problémát jelent majd. Nyilván a ipari riválisaink nem fogják félretedni a hagyományos energiaforrásaikat. Hogyan kívánja ezt a problémát feloldani? mivel fogják, milyen plusz támogatást adnak az európai iparnak, ismervén ráadásul a tagállami ö, specifikusításokat, hiszen nem minden országban azonos az energiamix. Ger kolléga. Köszönöm szépen. Németül teszem fel a kérdést csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik kérdéseket tettek fel a tradicionális ipar szerepét illetően. Én egy olyan területről érkezem Németországban, ahol az acél jelentős szerepet játszik. Én ezt egy nagyon fontos alapiparágnak tartom. Óriási beruházásokra van szükség, de Buzek úrral ellentétben én azt gondolom, hogy Itt a konjunkturális helyzet közvetlen fenyegetettség még erőteljesebb, mint uh, ahogy ezt a határkiegyenlítés szükségessé teszi. A safeguard intézkedésekkel kapcsolatban uh, olyan acél érkezik más országokból, amelyek CO2-ben gazdagon gyártanak, állítanak elő, meg szeretném kérdezni, az ön stratégiája egyeztetette eh, Hogan biztos eh, stratégiájával. Megadom a válaszolás lehetőségét a biztosnak. 8 perce van, és utána Griffin asszonynak adok szót, aki el fog köszönni tőlünk. Biztos úr, parancsoljon! Reméljük, hogy visszajön még hozzánk. Köszönöm, de nem egy percem van, nyolc, nyolc percem van. Jól kiszámították. Köszönöm ezt az eszmecserét, számomra ez nagyon fontos, hiszen így jobban látom, hogy önöknek mik a prioritásai. A tárcám rendkívül nagy, hatalmas, és minden téma fontos benne. És amikor iparról beszélünk, én az összes ipari ágazatra gondolok. Természetesen a digitális világ sok mindent megváltoztat, de a célom az, hogy az iparunk, a hagyományos iparunk megmaradjon, illetve fejlődjön. Mindig is szükség lesz Európában iparra. Az lenne a cél, hogy ennek az eszközeit megteremtsük, létrehozzuk. Védeni is szeretném az európai ipart. Átállásra számíthatunk, mégpedig nagyon hosszú átállásra, átalakulásra. Ennek, ezért nyilván lesznek majd kételyek, az emberek aggódni fognak. Ehhez is megfelelő eszközállat kell létrehozni, hogy a folyamatot tudjuk, a folyamat alatt megfelelő segítséget tudjuk adni az iparnak. A mai kezdeményezések sokáig fognak tartani. Nikola Schmidt kollégám egyértelműen kifejezte azt, hogy senkit sem szeretne, nem, szeretne meg, nem tudja megengedni azt, hogy bárki is lemaradjon. Tehát mindenkire számítunk. Aztán az energiaforrások listája is persze folyamatosan modernizálódik. De gondolnunk kell a geopolitikai kérdésekre is, megfontolásokra is. Nagyon sok kritikus, nagyon sok kritikus anyagra szükségünk van, e, energia, illetve erőforrásra mindenképpen szükségünk lenne. Egyébként a kvant, a kvantum technológiákra is szükség van, Kopernikusra beszélek, és abban sem vagyunk biztosan, hogy, biztosak, hogy Európában milyen ásványkincseink vannak még, amelyeket nem ismerünk. Ma egy kicsit többet beszélünk az adatokról és a mesterséges intelligenciáról, de ennek csupán az a magyarázat, hogy ezzel, kezd, ezzel foglalkozunk először, de ugyanilyen fontos számunkra az ipar is és február e- elején lehet majd számítani a, első nyilatkozatunkra. Van még egy téma, amiről keveset beszélünk, de nagyon-nagyon fontos szolgáltatások. Ma még nem beszéltünk erről, ez is nagyon időigényes téma. És számomra az a fontos, hogy az ipari tevékenység jobban összekapcsolódjon a szolgáltatásokkal, és egész biztosan beszélünk még erről is. A Biopen Open Act-ről volt szó. Hát én a szlogeneket nem nagyon szeretem, de hát van ennek azért létjogosultsága. Vannak olyan ágazatok, ahol nagyobb szuverenitásra van szükség, beszéltek a védelemről, az űrpolitikáról, vagy ott vannak az atomórák például, de ezt csak zárójelben mondom. Tehát vannak alapelemei, vagy kulcselemei ezeknek a politikáknak. hogy ezt mennyire nyíltan kell tennünk, nem tudom, de előbb-utóbb kikristályosodnak majd a dolgok. Másik fontos dolog, közvetlenül, közvetlenül is beszéltek erről, beszéltünk erről, a híres nevezetes szénmechanizmus. A szénmechanizmus mögött van egy sokkal fontosabb dolog, mégpedig az egyenlő viszonyok a versenyben. Ne felejtjük, hogy éppen átalakulóban van az ipari és szolgáltatási ágazat. Védelni kell ezt az, ezeket az ágazatokat. Oda kell arra figyelni, hogy az Európába beérkező alapanyagok vagy alkatrészek, termékek az összes feltételnek megfeleljenek, az összes kritériumnak megfeleljenek, ide tartoznak akár ö, szociális megfontolások, akár ö, állami támogatásra vonatkozó ö, kritériumok. Nem csak a ö, szénfelhasználásról van szó, más mechanizmus, más ö, ö, eszközeink is lesznek, és együttműködök Phil Hogan-nel ebben. Képzeljük csak el, hogy megjelenik itt egy harmadik országbeli rivális, aki otthon felmarkolja az állami támogatást. Hogyan lehet akkor azt összehasonlítani a mi termékeinkkel? Ennek a kérdésnek nagyon, erre a kérdésre nagyon sok időt fogunk majd szánni. Kína és az USA mellett mi, legyen, mi lesz majd Európa szerepe. Én örülök annak, hogy összehasonlításról beszélünk, hatalmas szomszédok ezek, Európa mégis egyenrangú fél, úgyhogy ezt fokozni kell, de ne legyünk naívak. Figyeljünk oda arra, hogy bármilyen kapcsolatunk is van a világ többi részével, persze lehet, hogy a világ már a kicsit kevésbé multilaterális, mint néhány évvel ezelőtt, de a kereskedelemre így is szükség van, és a tisztességtelen versenyt el kell kerülni, bárhol is jelentkezzen az Európa és az Európai Bizottság. Azért egyfajta bürokrácia, bürokratikus teherrel rendelkezik. Egyébként, ha jól látom, akkor Trump már elkezdte a e, választási kampányát, a 61-ért elvet alkalmazza nálunk mindenki saját magáért elv érvényesül. Meglátjuk. Az űrpolitikáról sokat beszéltünk, ez valóban nagyon fontos, és itt is hihető globális szereplőnek kell lennünk. Én magam is néhány nappal ezelőtt az irányítás kérdéséről egyeztettem a Galileóval kapcsolatban. Azért, eme, azért érintettem ezt a témát, mert ugye a Galileo témával sokat foglalkoztunk az utóbbi időben, és a nyáron fellépett problémák sajnos fölléptek, de szerencsére csak irányítással voltak kapcsolatosak, amikor az embernek, amikor egy, egy-egy amikor a használók száma ilyen nagy, akkor egy apróbb hiba is hatalmas hatással járhat. Fontosnak tartom, hogy a rendeletet betartsák, ezért a GSA és a bizottság meg kell, hogy egyezzen a közös munkamódszerben, hogy hogyan lehet az irányítást javítani. Természetesen ezzel foglalkozni fogok. Aztán a finanszírozás kérdése is nagyon-nagyon fontos, sokan említették ezt, ez igaz a védelemre vonatkozóan, az űrpolitikára vonatkozóan, a digitális ágazatra vonatkozóan is, és mindent megteszek azért, hogy a lehető legnagyobb finanszírozást eh, harcoljam ki ennek. Van, ismerjük már a finn javaslatot, ez kiindulási pontnak jó, de és tényleg számítok önökre, eh, valamit eh, el kell érnünk arra vonatkozóan, hogy növekedjen ez az a kezdeti összeg, kezdeti javaslat. Kiberbiztonságról is beszéltünk. Én azt gondolom, hogy eh, talán kicsit szűkebb körben többet beszélhetnénk még erről, meg lehet ezt még vitatni. Eh, egy percben nehéz erre válaszolni, de az biztos, hogy a megközelítést osztjuk. Én tudom, hogy nem csak, a, nem csak az adatközpontokban fogják majd az adatokat tárolni, hanem 2025-re bizony ez sokkal jobban el fog terjedni, tehát delokalizálódik majd, delokalizódnak majd ezek az adatközpontok. Ez azt jelenti, hogy sokkal sérülékenyebbek lesznek, jobban ki lesznek téve a támadásnak. Így aztán az az erre vonatkozó irányelvet is, elképzelt, hogy át kell majd dolgozni. És a, a, ami a kiberkutatási központot illeti, nem hiszem, hogy itt helyzet lenne, viszont gyorsabban kéne dolgozni. Reméljük a horvát elnökség alatt sikerül elérni azt, hogy döntés szülessen a központ használatára vonatkozóan, és remélem önökre számíthatok majd ebbe. A KKV-k és a startupok finanszírozása nagyon fontos téma. Nos, több finanszírozási lehetőségre, alapra, forrásra lenne szükség. Természetesen az USA-val föl kell tudni venni a versenyt. A cél, célom az, hogy ezek a startupok, KKV-k itt maradjanak Európában. Egyébként nagyon sok olyan startup van, amely az adatokkal foglalkozik, illetve nagyon sok olyan startup van Európában, bármilyen ágazatban is, amely kihasználja a digitális világot, a lehetőségeket. Ezeknek a KKV-knak kell segíteni. Nem térek vissza most a mesterséges intelligenciára. Aztán a szénadó. Nyilvánvalóan ez nem az ETS alternatívája lesz majd. Megismétlem, számomra ez egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi az átállás finanszírozását, még folyik ennek a véglegesítése, ez nem csak büntetésként kell ezt látni, tehát ahol beszedjük a büntetéseket, hanem ez egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a lehetővé teszi hosszú távon is az általános finanszírozását, és tízezer milliárdról beszélünk, ami beruházás szinten fölmerül, mint szükséglet. Beszéltünk arról is, hogy olyan infrastruktúrára van szükség, amely a az összes európai polgár számára lehetővé teszi azt, hogy megfelelően használhassák az 5G adta el, előnyöket, és hát a licenszek bizony sok pénzbe kerülnek. A tagállamoknak meg vannak az, az eszközeik arra, hogy felgyorsítsák ezeket a, ezeket a folyamatokat, tehát a tagállamok hatásköre ez. Ezt meg is tehetik. Elnézést, hogy megint túlléptem az időt, de hát annyi kérdést kaptam, próbáltam ezekre válaszolni, de látható, hogy nagyon nagy az érdeklődés a tárcám iránt. Egyébként sokakkal találkoztam már a meghallgatások előtt, után. Nagyon pozitívnak tartom, hogy közvetlenül beszélhetünk olyan kép, beszélgethetünk olyan képviselőkkel, akik pontosan ismerik a témát. Én, nekem van némi tapasztalatom már a nemzeti parlamentekkel, de Remélem, hogy mi is jobban megismerkedhetünk, remélem nem sokára találkozhatunk ismételten. Az összes témáról beszélnünk kell. Talán az lenne a legészszerűbb, hogyha egy-egy ágazatról beszélnünk, be, be, beszélhetünk szolgáltatásokról, beszélhetünk még egyszer az iparpolitikáról. Nagyon szívesen beszélek bármiről, most már fölálltak a, az igazgatóságok, úgyhogy nagyon szívesen együtt dolgozom önökkel. Köszönöm szépen, biztos úr. Griffin asszonyt még meghallgatjuk, úgyhogy kérem nem menjenek el. Köszönöm. Biztos úr, nagyon nagy a téma, és várjuk, hogy visszatérjen, és várjuk az Európai Bizottság álláspontját a mesterséges intelligenciára vonatkozóan, illetve az iparpolitikai fejleményeket is türelmetlenül várjuk. Örültünk annak, hogy itt, lehet, itt volt, és ha gondolja, akkor ágazatokra vonatkozóan is lesz majd még egyeztetés. Give the floor to Madame. Most pedig Tereza Griffinnek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudják azt, hogy a, a brit labor képviselők maradni akartak, mi britek vagyunk és európaiak, és az én régiómban a fiatalokat nagyon sajnálom, akik amellett szavaztak, hogy maradjon az Egyesült Királyság az Európai Unióban, és Bridget Griffinnek szeretném tisztelettel adózni, aki az elmúlt 24 évben mellettem dolgozott ebben a fantasztikus projektben a szellemi tulajdoni jogok, megújuló energiaforrások, éhajlati eh, változás eh, sürgető kérdése, szegénység, nagyon sok mindenkinek szeretnék ezek, ezen témák kapcsán köszöntet mondani a, a titkárságnak, a munkatársainknak, a fantasztikus tolmácsoknak, Emily Jeremy, Chris Paulsnak, Chris Williamsnek, Charlotte-nak, Andrejnek, Viktor Frasernek, Dáriának, és még nagyon sok más kollégának, illetve azoknak a képviselő társaimnak, akik együtt dolgoztak velem a tiszta energia csomagon. Ez egy nagyon fontos kérdés az összes európai polgár számára. Itt emberekről van szó. Jenko, who gave me that extra Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, aki egy plusz fél százalékkal láttak el az energiahatékonyság kapcsán. Minden egyes százalék növekedésből 3 millió lakhat, lak, lakóhelyet lehet renoválni, és 7, ember, 7 millió embert lehet a szegénységből kiemelni. Köszönöm szépen Buzek, neked ö, ö, ö, és tudod, hogy szeretlek, de kérlek, hogy ö, lassítsál a tempón. Az új képviselőknek, next to me, to our new commissioners, to us. az új ö, biztosoknak, a staffnak, Lórának és Antóniónak, akik itt vannak most a teremben, de megengedik, akkor egy Liverpooli dallal zárnám. When you walk through a storm, hold your head up high and don't Hogyha viharon keresztül mész, akkor ne félj a sötéttől, tarts felfele a fejedet. A vihar végén mindig egy eh, tiszta világos ég vár, és egy eh, gyönyörű dal vár gyalogolj keresztül a, a, a szelen, a, az esőn keresztül, és tarts ki, menj tovább, reményel a szívedben, és soha sem fogsz egyedül gyalogolni nagy-Britannia sem fog egyedül gyalogolni. Thank you so much. Thank you for your work. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az összes kolléga munkáját, akik itt voltak velünk éveken keresztül. Maradjunk szoros kapcsolatban, és együtt fogunk dolgozni a jövőben is. Kedves kollégák, február 17-én találkozunk újból, lezárom az ülést.